Képviselő úr. Okay. Before we, we decide... Ci sono osservazioni sul processo verbale? Vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések? Elfogadva. Auken, képviselő. Formand, i de her dage sejler der igen den tredje frihedsflotilje afsted til Gaza, til det indespærrede... Köszönöm szépen, elnök úr.